De a pre... Önök. Do we say I reopen? Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, tisztelt képviselőtársak, folytatjuk az ülést. A, nem akarok a napirendbe avatkozni, Ám szeretném kifejezni a tegnapi brutalitás feletti megrökönyödésünket. London utcáin egy katonát megöltek, családjával együtt érzünk, ezt szerettem volna elmondani, gondolom mindannyiuk nevében mondhatom ezt. Dol képviselőtársam ilyen szó. President. Elnök úr! Nem szokásom magamhoz ragadni a szót, de tegnap fölmerült egy kérdés szocialista eh, barátainkkal kapcsolatban. A